a plenáris ülést, hogy a tanács elnökével szerdán hat jogi aktust fogok aláírni. A házszabály 78-as cikkének megfelelően először ki fogjuk próbálni az új elektronikus aláírási rendszert, és ez a gázellátás biztonságáról szóló rendelet aláírására vonatkozik. Az ezen jogi aktusok megnevezését megtalálhatjuk.